mert van nekünk egy olyan hagyományunk, ami arról szól, hogy vendégül látjuk a, az elnökséget adó tagállam parlamentjének egy tagját, tehát üdvözlöm Stamenitis urat, és elmondom önnek, hogy a kollégák itt a prioritásokról, kihívásokról szeretnének hallani, hogyan készültek az elnökségre, mit akarnak elérni. Emellett beszéljen nekünk, kérem, az Európai Unióval kapcsolatos aktuális kérdésekről, a KAP reformjáról, mit gondolnak arról, és ezt követően kérném, hogy válaszoljon majd a kérdésekre, meg is adom önnek a szót. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Επιτροπής. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Én azért jöttem el most, hogy tájékoztassam önöket a görög agrárium helyzetéről, eh, valamint a görög parlament álláspontjáról a kappal kapcsolatban, illetve eh, a eh, görög célkitűzésekről és azok megvalósításáról. Gyakorlatilag négy alaprendelet változott, a közvetlen kifezetések, a közös piacszervezés, a mezőgazdaság fejlesztése, illetve a horizontális kérdések, ide tartozik a finanszírozás, e, valamint a kap e, e, menedzsmentje és ellenőrzése. 2015-ben pedig az új kap ténylegesen életbe lép. Nekünk komoly tapasztalataink vannak. A kap átvétele, teljes átvétele fogja meghatározni a céljainkat, az agrár céljainkat, a görög mezőgazdaság céljait. Ezen új eszközzel, az új kappal próbáljuk meg elérni a mezőgazdasági cél kitűzéseinket 2020-ig. A célok elérése érdekében már most határoztunk meg olyan dolgokat, amelyeket meg kell valósítanunk. Melyek tehát a célkitűzések? Először is egy versenyképes mezőgazdaságot szeretnénk, termelés irányultat, valamint szeretnénk átalakítani az agráriumot oly módon, hogy a sok hozzáadott ért értékkel rendelkező termékeket bocsássuk eh, ki, és ezzel is hozzájáruljunk a görög gazdaság fejlődéséhez. Emellett egy olyan mezőgazdaságot szeretnénk, eh, amely meg amely lehetővé teszi az egészségügyi szempontok, eh, az emberi egészség megőrzését. Emellett azt szeretnénk, hogy az ország kereskedelmi egyensúlyához is hozzá járuljon a mezőgazdaság, megfeleljen a kihívásoknak, például a klímakihívásoknak is. Az utolsó célkitűzés pedig a szinergiák kihasználása a görög régiók között annak érdekében, hogy a kulturális, környezeti, gasztronómiai és turisztikai gazdagságunkat kombinálhassuk, és ebből is fejlődést érjünk el az országunkban 40%-a eh, a népességnek Szalonikiben vagy Aténban él. Eh, a régió fejlesztése tehát egy komoly kihívást jelent. Eh, ugyanakkor először is meg kell vizsgálni, mi a helyzet jelenleg, milyen a helyzete a görög agráriumnak most. A görög mezőgazdaság szerény versenyképességgel rendelkezik, ez strukturális egyenlőtlenségeknek és nagy regionális különbségeknek köszönhető. Hegyvidéki országról van szó, nagyon sok a sziget, két nagy régióra lehet osztani Görögországot, van a kontinentális terület, illetve a szigetvilág. Az ország észak-nyugati része más klímájú, mediterrán klíma jellemzi, a délen pedig kontinentális az éghajlat. Észak-nyugaton pedig olyan légköri körülmények uralkodnak, és olyan csapadék körülmények, amelyek a mezőgazdaságnak kedvezőbbek délen, pedig ennek megfelelően alacsonyabb a termelés, kisebb a termelés. Itt kellett elsősorban a turizmusra koncentrálnunk. A klíma eltérése és a földrajzi viszonyok e, eltérése ilyen viszonylag kis területen, mint Görögország, olyan biodiverzitást eredményez, amely amelyet például az jellemez, hogy nagyon sok védett faj él Görögországban Emellett sajátossága a görög agráriumnak, egyedisége, ha megengedik ezt a kifejezést, a görög mezőgazdaságnak további különleges problémákat vet fel más tagállamokhoz képest. Van persze vannak problémái az Európai Uniós politika megvalósításának a görög egyediségek vonatkozásában, illetve miatt. Ezen okból, kifejez, ezen okból kifolyólag eh, vannak bizonyos dilemmák, amelyekre válaszolnunk kell. Probléma az, hogy a kap megfeleljen a tagállamok közti eltérésnek, illetve az egyes tagállamok régiói közti eltérésnek is. Olyan módon kell a reformot eh, végrehajtani, amely hatékonyabb, puhább, ha úgy tetszik, és amely lehetővé teszi azt, hogy a segélyek progresszívebb módon konvergálhassanak. A fejlesztési, az Agrárfejlesztési Minisztérium négy szenáriót rajzolt fel. Az első arról szól, hogy az országot tekintsük egy régiónak, a második koncepció 13 administratív régióra osztja Görögországot, a harmadik két régióra osztja a e, Görögországot, az egyik a megművelt terület, a másik pedig a legelők. A negyedik koncepcióban négy területre osztjuk Görögországot, e, a művelt síkságok az egyik, a hegyvidéki művelt területek, illetve a legelők vonatkozásában, és ez a kettős megozdás hegyvidéki vagy síkvidéki. Na most ezek között kell dönteni. Görögország azt szeretné, hogyha tényleg végre lehetne hajtani a kapot, és figyelembe lehetne venni a különböző régióknak az elvárásait, illetve sajátosságait, és odafigyelnénk a termelők igényeire is, azoknak az embereknek az igényeire, akiket nyertesként szeretnénk tudni, nem pedig vesztesként a kapreform után vannak a kapnak pozitív eredményei, amelyeket remélünk. Például a fenntarthatóságot szeretnénk ösztönözni, emellett a zöld elemet szeretnénk kiemelni, és a kondicionalitásra is odafigyelünk. Van egy víz keretirányelv illetve egy irányelv a tartós felhasználásáról a növényvédelmi szereknek. E, ezek fontos dolgok. Ezen túlmenően szeretnénk e, jó minőségben megtartani a földet, mind agrár, mind pedig mező, e, környezetvédelmi szempontból, és élni szeretnénk azzal a lehetőséggel, hogy a tagállamok meghatározhassák, mi a minimális mezőgazdasági tevékenység. Szeretnénk a diversifikációhoz is hozzájárulni. Termék diversifikációról van szó, ezt a kap is ösztönzi. Szeretnénk, hogyha elkülönülés lenne, eh, decoupling, a termelő pedig a piaci igényekre reagálna vannak ösztönző intézkedések az új kapban, kapcsolt támogatások például, ezek alapján lehetne átalakítani a termelést azon ágazatokban, amelyek egy kicsit le vannak maradva, ezzel is hozzájárulva a kereskedelmi mérlegünkhöz szeretnénk a termelési költségeket csökkenteni, például és külön oda akarunk figyelni a feta sajt termelésre, amely egy nagyon fontos terméke Görögországnak. A, a szintén fontos célkitűzés az új gazdaságok, gazdálkodási egységek megalapozása, elindítása. Szeretnénk a termékeink, terméke, termékeink minőségét javítani, különösen más országok termékeihez képest. Megpróbálunk külföldre kitekinteni, és 15%-kal növelni szeretnénk a hozzáadott értékét a görög agráriumnak. Most még beszélnék a klímaváltozásról is. A KAP második pillére többek között azt javasolja, hogy hozzunk bizonyos intézkedéseket, amelyek pozitív eredménnyel bírnak a klímaváltozásra. Mindenképpen foglalkoznunk kell, és meg kell oldanunk ezt a problémát. Végezetül, hölgyeim és uraim, reagálnék arra is, amit Samaras miniszterelnök úr mondott a parlamentben elhangzott beszédében, és amely e, Európa jövőjéről is szólt, mármint a beszéd. E, szeretnénk a növekedést, a foglalkoztatottságot és a kohéziót növelni. Ezek olyan, e, ezek olyan kérdések, amelyeket összhangba kell hozni a költségvetés fenntarthatóságával is. Meg kell, javítanunk kell Görögország megbízhatóságán, oda kell figyelnünk a migrációra, és jobban oda kell figyelni az Európai Unió tengerpolitikájára is. Megtanultuk, hogy a politikai választások oly módon kell, hogy szülessenek, hogy nem egyfajta megoldást próbálunk ráröltetni az országokra. Görögország a szakadék széléről táncolt vissza, racionális választási eh, lehetőségek eh, közül kellett választanunk. Nem szabad odafigyelnünk a kasszandákra, a populistákra, eh, és eh, mindent meg kell tennünk a köztársaságért, a demokratikus értékekért. Bent kell maradnunk az Európai Unióban, ez volt a célkitűzés, sikerült is, stabilizáltuk a gazdaságot, eh, eh, és sikerült elsődleges többletet is elérnünk 1,4 milliárd euró értékben. Csökkentettük a bürokráciát, stabil eh, befektetési környezetet hoztunk létre az egyéni befektetőknek. Ez hozzájárul majd a növekedés beindításához, illetve a munkanélküliség csökkenéséhez. Innentől kezdve újra tárgyalóképesek vagyunk, és együtt tudunk működni a partnereinkkel. Szeretnénk több Európát látni, komolyabb közös fellépéseket. Hadd idézzem a miniszterelnököt, aki egy beszédében, amelyet a merjetek a demokrácia mellett kiállni témában tartott, arról beszélt, hogy egy kis ország kevesebbet nyerhet, többet nyerhet akkor, hogyha a többiekkel együttműködik, és éppen ezért kell összefognunk. Ez igaz a kapra is. Többen ugyanis jobban meg tudunk felelni a kihívásoknak, ilyen például a klímaváltozás is, ami egyébként is egy közös probléma. Köszönöm, hogy meghallgattak, és előadhattam a görög parlament álláspontját a kap végrehajtásáról, az új kap végrehajtásáról. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az összefoglalót. Most pedig megadnám a szót a képviselőinknek. Garcia asszony kezdi. Aztán Egnyó úr, de először akkor Garcia asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem Garcia vagyok, Garcia asszonya a terem másik oldalán van. Azt hittem neki adja meg a szót, és nem nekem, de mindegy, köszönöm szépen. Először is megköszönöm a görög parlament képviselőjének, hogy eljött hozzánk ma. A mezőgazdaság helyzetéről számolt be. Papasztankosz kolléga nincs itt, de ő szokott bennünket tájékoztatni a görög mezőgazdaság állapotáról. Nagy figyelemmel hallgattam az ön beszámolóját. És ez is érdekes volt, hogy elmondta, hogy a görög terület hogyan változik, tehát a népsűrűség hogyan változik, milyen az éghajlat, és így tovább. A mezőgazdaságra természetesen az éghajlat is hatásra van, illetve az, hogy milyen a népsűrűség egy adott területen. A lakosság nyilvánvaló a mezőgazdaságból meg is élhet. A, a helyi gazdálkodási tevékenység hatalmas gazdasági motort jelenthet, és a fejlődést is segítheti. Az Európai Unióban nagyon jó minőségű termékeket állítanak elő, vannak hagyományos spe- specialitások, megvannak a védett földrajzi megnevezések, és így tovább. Utaltak kap támogatásaira is Hát itt a parlamentben mindig azon igyekeztünk, már amennyire tudtunk, hogy a kappal kapcsolatos megállapodás lehetővé tegye azt, hogy lehessen cselekedni a helyszínen, tehát a lehető legtöbbet segíthessük a gazdákat. És persze a kohézió útját járjuk. mindig azon igyekeztünk, hogy a termelők számára a legjobb feltételeket teremtsük meg. Remélhetőleg mi ebben a szellemiségben végeztük a munkánkat itt az Agribizottságban, remélhetőleg ezt tisztában tartják a tagállamok, és remélhetőleg a termelők helyzete javul, és sikerül enyhíteni azokon a nehéz körülményeken, amelyeket most bizonyos tagállamokban a gazdák átélnek. Köszönöm szépen, hogy a görög mezőgazdaság valós helyzetéről beszámolt. Én szeretnék feltenni egy kérdést. A tárgyalások kapcsán tudna -e nyilatkozni, mi az ön véleménye ezekkel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Most pedig Agnyó kolléga, és utána Dessz úr. Thank you. Well, it's a good opportunity. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a véleményét szeretném kérni, kedves uram, én feltételezem, hogy ön is tudja, hogy az európai parlamenti képviselők, akik itt ülnek az Agrárbizottságban, nem nagyon örülnek azoknak a delegált jogi aktusoknak, amelyeket az Európai Bizottság készít a kapreforma kapcsolatban. Sőt, odaig fajult már a helyzet, hogy vannak olyan képviselők, akik egész egyszerűen megvétóznák az összes delegált jogi aktust, és nem támogatnák a reformot, ahelyett, hogy valami olyat szavazzanak meg, ami teljesen elfogadhatatlan. Hát itt lázadás zajlik, ha fogalmazhatok így, az európai intézményeken belül. Egész idáig ugyanis én még nem hallottam a tanács véleményét sem, hogy mit gondolnak arról, hogy mi hogyan viselkedünk itt. Nem tudom, talán ön esetleg többet tud, hiszen a görög adminisztrációban dolgozik, és a mezőgazdasági minisztere nyilván a az Agrárminiszterek Tanácsát elnökli, érdekelne engem, hogy mi a tanács véleménye. Támogatnak bennünket, vagy bosszantja őket az, ahogy mi itt viselkedünk, vagy sem? Mit gondol a tanács a mi viselkedésünkről? Nem tudom másként feltenni a kérdést. Köszönöm. Most pedig ide szúr következik. Ja, dank. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Stamenitis úrnak is, hogy eljött hozzánk. Hangsúlyoznám azt, amit Aránsz kollega már elmondott. Papasztamkosz úr mindig kitűnően tájékoztat bennünket a görög mezőgazdaság helyzetéről, és nagyon örvendenénk annak, hogyha javulna kollégánk állapota. Az optimizmussal tájékoztatott bennünket az agrárreformról, azt kell mondjam, hogy nekem komoly aggodalmaim vannak ezzel kapcsolatban. Kaptam az imént egy levelet a német közigazgatástól, ott az Európai Tengerészeti és Halászati Alap alkalmazásáról van szó, és ebben az áll, hogy milyen bürokratikus terheket jelent ez majd a jövőben a múltban, amikor egy mondjuk egy 2000 eurós támogatásért folyamodott valaki, kb. 30 kérdést kellett megválaszolnia az új jogi aktusban, amelyet most elénk terjesztett az Európai Bizottság, 100 kérdésre kell választ adni. Az EU elnöke ugye mindig a bürokrácia leépítéséről beszél, és minden egyes új rendelettel csak növekszik a bürokrácia. Ha megnézzük az Európai Halászati és Tengerészeti Alapot, és ha ez a mezőgazdaságban is érvényesülne, akkor ez egy bürokratikus szörnyet szülne, már ami az agrárreform alkalmazását illeti. Hogyha arra gondolok, hogy mi történik az ifjú gazdákkal, vagy a greeninggel kapcsolatos intézkedésekkel, azt kell mondjam, hogy a delegált jogi aktusok nagyon aggasztanak. A bizottság eddig csak szerkesztési módosításokat hajtott végre ezen a szövegen, semmi tartalmi változtatást nem eszközöl, de ha a bizottság ezt úgy akarja végrehajtani, ahogy jelen pillanatban kinéznek, akkor soha az életben nem fogom ezt jóvá hagyni, név szerinti szavazást fogok kérni, az én nevemet egy ilyen bürokratikus reformhoz nem fogom adni. Éppen ezért meglep, hogy ön ennyire optimista. Azt hiszem, hogy a tagállamok a tanácson belül is jó lenne, ha ügyelnének arra, hogy mire számítsanak majd, ha sor kerül ennek a jóváhagyására. Nim poproszę o zabranie głosu pana posła Kopulasa Santosa, to chcę przywitać jego gości. Kapula Santos úr, Hmm, köszöntjük a vendégeinket. Tudják, hogy itt nagyon, két nagyon fontos jelentés megvitatásáról van szó, amelyeknek témája ugye a közös agrárpolitika, és hát most már tudják, hogy kinek mondhatnak ezért köszönetet. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselők, én is szerettem volna köszönteni itt Önt az Európai Parlamentben, és elnézést kell kérjek, amiért nem hallgathattam meg az előadását, annak egészét, de ahogyan az elnök úr említette, a fő portugál termelői szövetségek képviselőivel találkoztam, akik itt vannak most, és akik nagy érdeklődéssel követik nyomon hazámban a kap eh, gyakorlati megvalósítását, ezért nagyon érdekesnek tartottam azt, hogy hogyan értékelte a végeredményt, illetve a közös agrárpolitika végrehajtásának kilátásait Görögországban. Osztom azon eh, nézeteket, amelyeket hallhattunk, szerintem is fontos, hogy szükség eh, van, szükség van és kell, hogy legyen Európában egy közös agrárpolitikára, mert fel kell lépnünk az elsivatagosodással szemben, a területek elnéptelenítésével szemben. És ugye az Európai Unió egy komoly agrárexportőr, ezért a megállapításaival egyetértek. Ugyanakkor most egy olyan szakaszba érkeztünk, ugye többen említették már a delegált jogi aktusokat, amelyek ezekkel szemben a parlament komoly ellenállást tanúsít. Reméljük, hogy a tanács és a bizottság is higgadtan áll majd ehhez, és remélhetőleg meghallgatják álláspontjainkat, és a biztos úr legutóbbi javaslata azért már némi rugalmasságról tett tanúbizonyságot, ami ugyanakkor nem elegendő, de remélhetőleg folytathatjuk a tárgyalásokat. Tisztelt képviselő kollega, amit szerettem volna megkérdezni öntől, az az, hogy most jelen pillanatban milyen a görög helyzet, ha figyelembe vesszük azon döntéseket, amelyek az országot érintik. Például egy, egy gazda Görögországban hogyan, milyen szerepet kap a közös agrárpolitika szempontjából, mint kedvezményezett, milyen a helyzete ami pedig a regionalizációt illeti, a közvetlen kifizetések regionalizációját. Görögország a regionalizációt fogja alkalmazni a nagyobb méltányosság érdekében, vagy inkább a nemzeti terve mellett tart ki. És azt is szeretem volna megkérdezni, ami ugye a görög vidékfejlesztési program ismertetését illeti, ezt már ismertették az Európai Bizottság előtt, folyik-e a partnerekkel a tárgyalás erről. Szeretném tudni, hogy hogyan folyt ezzel kapcsolatban a vita Görögországban a termelői szervezetek, a mezőgazdasági szövetkezetek részt vettek ebben, folyik-e még ez a folyamat, vagy már lezárult, Tudna -e ezzel némi tájékoztatást adni? Ha igen, akkor nagyon hálás lennék, és még egyszer köszöntöm Önt, és hazájának, valamint a görög parlamentnek sok sikert kívánok. Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań, więcej wypowiedzi, to... Ha nincs egyéb hozzászólás, akkor talán még én tennék néhány észrevételt. Arról volt szó imént, hogy a TTIP megállapodás, illetve a tárgyalások az Európai Unió és az Egyesült Államok között hol tartanak most? Ez egy nagyon fontos kérdés számunkra. A görögországi súlyos helyzet hogyan jelentkezett a falvakban, illetve hogyan érintette ez a mezőgazdaságban dolgozókat? Szeretném tudni, hogy a válság a vidéki térségekben hogyan csapódott le, és eh, a kis gazdák helyzete milyen most eh, Görögországban, már ami ugye a jövedelmeket illeti, a KKV-k eh, esetében hogyan változott. Ezek lettek, volna a, ezek lettek volna a kérdéseim, és várom a válaszát és ha nincs egyéb észrevétel, akkor arra kérném, hogy reagáljon észrevételeinkre és kérdéseinkre. Köszönöm mindenkinek. És köszönöm azt, hogy jó kívánságait jó kívánságaikat küldték Kapasztamkosz úrnak, én ismerem őt 94 óta, amikor is miniszter volt. Janicából származom, ő Veriából származik, ez két mindössze egymástól 30 kilométerre levő település, agrárvidék, ráadásul halászat is folyik. Ez egy olyan régió, és eh, itt kukoricát, valamint barackot termelünk, és abból lekvárt. A görög, a görög válság erősen érintette a görög eh, gazdákat is. 2014-ben indul az új kap. Azt reméljük, hogy eh, ez egy olyan eszköz lesz, amely meg fogja védeni majd a gazdákat. Ezért is reméljük azt, hogy a 2015-től 20-ig futó kap lehetővé teszi majd számunkra azt, hogy fejlesszük mezőgazdaságunkat, új életet leheljünk bele, és lecsökkentsük azt a mobilitást, amely a két nagy város felé Körgországban észlelhető. Nekünk egy olyan országunk van, amely nem túl nagy területű, viszont hegyvidéki, ami pedig a víz készleteket illeti, megint csak nagy különbség van az egyes régiók között. Fontos számunkra az energia ára is az üzemanyag ára e, növekedett, ami sajnálatos módon negatívan befolyásolta a gazdák életét. Láttuk, hogy az áram ára is e, emelkedett, ami megint csak hátrányosan befolyásolta a mezőgazdaságot. E, emellett jött a válság. Tehát a válság plusz az energetikai problémák együtt okozta komoly problémákat. Beszélnék most még a növényegészségügyi kérdésekről. Bulgáriában és Görögországban nagyon eltérőek az árak. Nálunk drágábbak, ami megkérdőjelezi az áruk szabad mozgását. Az Európai Unión belül zajlott egy vita a kapról, és most pedig Görögországon belül zajlik egy vita a kap végrehajtásáról. A mezőgazdasági hatóságok kongresszusokat, szemináriumokat tartanak, szerveznek Görögországban, és megnézzük majd most tavasszal, hogy hogyan lehet ezt az új közös agrárpolitikát ténylegesen megvalósítani. Én négy szenárióról beszéltem, e, beszéltem a regionális felosztásról, hogy legyen-e az ország egy régió, vagy osszuk fel az országot 13 vagy 2 régióvá, amely megkülönböztetné a művelt területet, illetve a legelőket. A harmadik szenárió, illetve a negyedik szenárió az négy részre osztaná az országot, az szerint, hogy Hegyvidéki -e, vagy síkvidéki, és azon belül megkülönböztetve a művelt területeket, illetve a legelőket. Nem ért nem, nem sikerült még döntenünk, még a viták zajlanak, folynak. Függetlenül attól, hogy milyen szenáriót fogunk választani, szeretnénk a különböző ad, administratív régiók között egyenlőséget létrehozni, e, miközben e, nyilvánvaló, hogy az egyes régiók több pénzt kapnak, mint mások. Az előző programozási időszakban sem volt egyenlőség a régiók e, között. Nekünk, mi nagy reményeket fűzünk a kaphoz. Nagyon nehéz sorsa van a gazdáknak. A kaptól azt reméljük, hogy ezen enyhít. Fel kell lépni a bürokráciával szemben, ezt is el kell dönteni, hogy hogyan ez részint kormányzati feladat. Beszélünk és párbeszédet folytatunk az agrár érdekvédelmi szervezetekkel. Megvizsgáljuk azt, hogy a hagyományos mezőgazdasági vállalkozások, a családi vállalkozások hogyan tudnak részt venni ezekben a programokban, a vidéki területeken. Azt gondoljuk, hogy a turizmus is ehhez becsatolható. A görög marha tenyésztés pedig úgy gondoljuk, hogy egy kiegyensúlyozó szerepet játszhat az olaj, fa, illetve az olaj, a feta és egyéb hagyományos termékek mellett szeretnénk azoknak a minőségét is javítani, és azt szeretnénk, hogy olyan fellépések szülessenek, amelyek promotálják ezeket a termékeket a nemzetközi piacon. A kap remélhetőleg lehetőséget biztosít majd a gazdák számára, hogy jobb reklámot kapjanak ezek a termékek, és itt most nem csak a görög gazdák lehetőségeiről gondolok, hanem mindenkiről. Mi együtt kell, hogy működjünk, és együtt kell, hogy fellépjünk azon, azon <clears throat> kívásokkal szemben, amelyekkel közösen találkozunk. Kérdeztek, beszéltek itt a delegált aktusokról. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy pozitív dolog, akkor, ha a kap keretei között tartható és a céloknak megfeleltethető. Minden ország úgy akarja végrehajtani a kapot, hogy az figyelembe vegye az egyes ágazatok, illetve a régiók közti, eh, közti különbségeket eh, országon belül, régiók között, vagy az országok között, tagállamok között. Nem szabad tehát eh, eltávolodnunk a központi célkitűzésektől, de eh, a tagállamok eh, lehetőségeit és, és igényeit is figyelembe kell venni. Köszönöm még egyszer, hogy meghívtak és lehetőséget adtak arra, hogy elmondhassam önöknek, mit gondolunk ezekről a témákról, kicsit együtt gondolkodhass, gondolkodhassunk. Remélem, hogy ez hozzájárult a munkához, közös munkához. Köszönöm. Bardzo dziękuję za informację. Köszönöm szépen, és köszönöm a válaszokat a feltett kérdésekre. Ez az új hagyományunk a tagállamok nemzeti parlamentjeiből érkezett kollégákkal mindig beszélünk, mindig az aktuális elnökséget vívő ország parlamenti képviselőjét hívjuk meg. Most e, ugye önök elnökölnek a tanácsban, így mi jobban megismerhetjük, hogy mi történik a tanácson belül, azt is tud, megtudhatjuk, hogy mi történik a bizottságon belül. Nagyon gyakran előfordul, ezt mondom ezt parlamenti képviselőként, hogy az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek és a nemzeti parlamentek között több a hasonlóság, mint az Európai Parlament és más intézmények között. Tehát külön megköszönöm, hogy eljött hozzánk, hogyha nincs több kérdés, akkor egy nagyon rövid egyperces szünetet javaslok, hogy el tudjunk köszönni vendégeinktől, és akkor az utolsó napi rendi pontunkra térünk majd rá. Köszönöm még egyszer Stamenitis úrnak, hogy eljött, és nagyon sok szerencsét kívánunk, adját jó kívánságainkat a kollégáinak. Remélhetőleg Görögország javára és az EU javára tudnak dolgozni. Egy kicsit rövidebb lesz az önök elnökségi időszaka, de hát így működik a parlament, most választások lesznek majd. Köszönöm. Proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego punktu. Kedves kollégák, a, az utolsó napi rendi pontunkra térünk rá, amely a hatos pont, a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések. Most tehát egy javaslatot fogunk megtárgyalni az új tájékoztatási és promóciós politikára vonatkozóan. Mielőtt Garcia kollégának megadom a szót, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy nagyon szorít minket az idő, hogyha az első olvasatot még a választások előtt le akarjuk zárni. Mit jelent ez? Nagyon fegyelmezetten kell eljárnunk, hogy betartsuk a határidőket. Tehát módosítók benyújtási határideje február 14-e 12 óra. Tehát eddig lehet módosítókat benyújtani, most pedig előadom asszonyunk ki a szó. Sí, muchas gracias. Eh, Köszönöm szépen. Eh, és eh, ugye Garcia asszony a szocialista frakció árnyékjelentés tevéje, úgyhogy nagyon örülök, hogy Ernst Garciának neveztek valóban úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dokumentum, az ágazat, a földművelési, állattenyésztési ágazat ezt nagyon fontosnak tartja. Valóban jó ideje hiányzik egy az élelmiszeripari termékek promócióját ösztönző csomag és egy ilyen fajta promóciós politikára jó ideje szükségünk van. És az ágazat azt is akarja, hogy gyorsak legyünk, amikor jóvá hagyjuk ezt a dokumentumot. Ezt ugye már régebben is megkaphattuk volna, de hát most kaptuk csak készhez, és nagy komoly érdekünk, hogy első olvasatban ezt sikerüljön jóvá hagynunk az ágazat számára minél hamarabb el kell készülnie ennek a biztos is fontosnak tartja az első olvasatbeli elfogadást, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és a lehető legjobban próbálunk koordinálni a frakciókkal, hogy ezt valóra váltsuk. Ami pedig ennek a dokumentumnak a tartalmát illeti, nos, egy olyan időszakban, mint ez, amikor a közösségi termelők egyre keményebb, egyre vadabb versennyel kénytelenek szembenézni a harmadik országokból, és amikor az európaiak egyre jobban ki vagyunk téve az árak ingadozásának, akkor nagyon nagy szükség van arra, hogy javítsuk a jelenleg hatályos rendeletet, amely a tájékoztatási kampányokra és a promócióra vonatkozik. Jelenleg, ugye említette az Európa Bizottság képviselője, bizonyos fontos harmadik országokkal folynak a tárgyalások, az Egyesült Államok, Mercosur, és ezért úgy gondolom, hogy jelen pillanatban az európai termelést át kell értékelnünk, hogy versenyképes legyen. Ezen kampányok nagyon fontosak annak érdekében is, hogy jobban szembenézzünk a válsággal, főleg ha zuhannak az árak, vagy egészségügyi járványok következnek be, például az ekkoli baktérium által előidézett járványt említeném, ott láthattuk, hogy a promóció, mint maga, mennyire felhasználható eszköz az ilyen esetekben. Jelenleg az Európai Bizottság kezdeményezési készsége nagyon csekély, ahogyan azt tapasztalhattuk. A kezdeményező készsége nagyon korlátozott, amikor ilyen egészségügyi válságokkal kell megküzdeni, és semmilyen kezdeményezési készsége nincs, amikor promóciós vagy tájékoztatási kampányokat kellene megvalósítania bizonyos egyéb esetekben. A közös agrárpolitika finanszírozási rendelete előírja azt, hogy az Európai Bizottság információs lépéseket tegyen, amikor a fogyasztó bizalma meginog, de láthattuk már ugye az E. coli baktérium esetében, hogy ezen fellépések nagyon korlátozottak, és az erre elköltett költségvetés is rendkívül csekély. Ezért a saját kezdeményezésű lépések, amelyeket annak idején a közösségi a bizottság foganatosított, hogy visszaállítsa a fogyasztók bizalmát, ez gyakorlatilag ezt nem is lehetett nagyon észrevenni. Az Európai Bizottság promóciós tevékenysége az egészségügyitől eltérő válságok esetében pedig, hogyha például a piaci válságok következnek be a tej ágazatában, azok is jelentéktelenek. Ezért egy sürgősségi eljárást javasolnék, hogy promóciós és tájékoztatási kampányokat indíthassunk el egészségügyi válságok vagy piaci zavarok esetében. Az Európai Bizottság ilyenkor saját kezdeményezésű lépéseket tehetne. Remélem, hogy az Európai Bizottság egy ilyen intézkedést nem fog ellenezni, hiszen ez pont arra törekszik, hogy a kritikus helyzetekkel szemben nagyobb hatáskörre ruházza fel a bizottságot. A közös agrárpolitikában hiányzik jelenleg a mezőgazdasági termékek eh, promóciója, és úgy gondolom, hogy ezért eh, részesült ilyen jó fogadtatásban ez a javaslat. A bizottság tervezi, hogy eh, növeli az ilyen kampányokra elkülönített költségvetést 61,5-ről 200 millióra, ebből pedig azt hiszem egyértelműen látható, hogy milyen komoly a szándék. Ami pedig az újdonságot jelenti, ez a kereskedelmi márkák, a termékek eredet megjelölése szintén ide tartozik, és ezek voltak a fő követelések, amelyeket az ágazat megfogalmazott, ugyanis ezek hiányoztak eddig, és ezért nem lehetett jól kihasználni a pénzügyi erőfeszítéseket. Az ágazat és ugye a közösség is komoly pénzügyi erőfeszítéseket tett. A márka, nem, a márka védelmen nyilván nem csak a márkát érdekeit szolgálja, hiszen más márkák is felhasználják ezt a, ezt a lendületet, és ugye ez az európai fogyasztók érdekét szolgálja. Van, aki ennél többet akar, de szerintem a jelenlegi javaslat kielégítő, és kérnék mindenkit, hogy vegye figyelembe azt, hogyha egy ismert márkának milyen húzó hatása van, és magával tud ragadni más márkákat is. Azt hiszem, hogy naív lenne részemről azt gondolni, hogy a versenyjogi korlátozások önmagukban elegendőek lennének, hogy fellépjünk a helyzet hiányosságaival, de az egyre nem fogja megoldani a jelenlegi problémákat. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a jövőben még inkább szükségesek lesznek ezek, elég, ha figyelembe vesszük a harmadik felekkel folyó tárgyalásokat, nem csak az Egyesült Államokat, hanem más országokat is. Az európai termékek promóciója nagyon fontos, rendkívül fontos, és ezen a területen fontos megfelelően tájékoztatni az európai fogyasztókat arról, hogy milyen sajátosságai vannak az európai termékeknek, és alapvető fontosságú az is, hogy javítsuk az európai termékek versenyképességét, ismertessük azt, hogy az európai termékek milyen módon törekszenek arra, hogy a környezetvédelmet javítsák, és az élelmiszer biztonságot az Európai Unióban, és azon kívül is. A több országokra kiterjedő programokat is egyszerűsíteni kell, ugye ez szerepel a bizottsági dokumentumban, központosítani kell az Európai Bizottság kezében az igazgatást. Azt hiszem, hogy ez bizonyos a múltban felmerült koordinációs problémákat orvosolná. Ami pedig a százalékarányokat illeti, az unión belül és kívül eh, milyen eh, mértékben kell a kampányok, eh, kampányokat kidomborítani. Úgy gondolom, hogy a belső piac a fontos mindenek előtt, de arra is oda kell figyelnünk, hogy melyek a fő partnereink oda kell figyelnünk azon területekre, ahol a verseny a harmadik országokból jelentősebb. Ugyanakkor ki kell használnunk azon lehetőségeket is, amelyek a jövőre nézve fennmaradnak. Tehát azt mondjuk, hogy 75-25-60-40 százalék legyen a megoszlás, ezt veszélyesnek tartom, de várom a véleményeiket. A promóció és a tájékoztatás terén ugye voltak nemzeti lépések is, de az ágazatot aggasztja az, hogy nagyobb mértékben kell a kampányokhoz hozzájárulnia. Figyelembe kellene venni azt is, hogy a vállalatok, az agrár élelmiszeripari vállalatok áldozatai voltak a válságnak, és súlyosan megszenvedték a válságot. A jelentés elkészítése során számos olyan véleményt hallottunk, amely ellenezte a nemzeti társfinanszírozás törlését. A jelentésben figyelembe veszem ezeket a véleményeket, de azt is, hogy bizonyos esetekben a nemzeti társfinanszírozást emelni kellene, például amikor olyan fellépésekről van szó, amelyek normális piaci feltételeket próbálnak megteremteni bizonyos mezőgazdasági válságok következtében, vagy például a tejágazat helyzetét is figyelembe vesszük. A bizottsági javaslat lehetővé teszi azt is, hogy ezen promóciós rendszer keretében finanszírozzuk azon termékeket, amelyek feldolgozott termékek, de én ennél messzebbre mentem. Szerintem nem lenne szabad arra a listára korlátozódnunk, amelyet a bizottság javaslat tartalmaz, hogy most erről válogassunk, hogy kinek mi tetszik és mi nem, ezt komolytalannak tartom. Figyelembe kell vennünk, hogy gyakorlatilag az egész időszak végére nézve négyszerese lesz az eredetinek a végső költségvetés. A nem választunk a különböző ágazatok között, de prioritást kell biztosítanunk az őstermelőknek, a termelői ágazatnak. Egy olyan pillanatban, mint a jelenlegi válság, fontosnak tartom, hogy ne spóroljunk a forrásokkal, hanem bizonyos feldolgozott termékeket jobban támogassunk, olyan termékeket, amelyek ismerősek a fogyasztók számára. Másfelől pedig úgy gondolom, hogy ha a bort is beveszük ebbe a rendeletbe, a rendelet hatájába, ez nagyon fontos, és ebben a tekintetben javítani kell az eredeti bizottsági javaslaton. A bor egy olyan termék, amely más termékekre nézve húzó hatással bírhat, egy alapvető fontosságú termék és ágazat, egy olyan ágazat, amely leginkább ismert az Európai Unión kívül, és amely a legjobban tükrözi az európai ágazat színvonalát, éppen ezért a többi ágazattal egyenlően kellene kezelnünk, nem szabadna nem szabadna kivennünk a kampányokból egy végrehajtó ügynökségre delegálni bizonyos hatásköröket, ez megoldható, ha már létezik egy ilyen ügynökség, akkor ezt megoldhatónak tartom. Minden esetre hasznosabb és gyorsabb kell, hogy legyen a fellépése. És ha nem módosítunk a rendelkezésre a forrásokon sem, akkor üdvözlendő ez a javaslat. Technikai segítségnyújtásra is szükség van, ehhez párosítanunk kell a tanácsadást, az Európai termékeket védenünk kell a hamisításokkal és a harmadik országokból származó utánzatokkal szemben. Végezetül pedig az Európai Bizottság kell, hogy legyen a központi szerv, főleg amikor egy adott tagállam választja ki, hogy mire terjedjen ki a kampány és szeretném még hangsúlyozni azt is, hogy nagyon jónak tartom azt a javaslatot, amely egy munkaprogramot dolgoznak ki. Egyértelműen tudnunk kellene, hogy három éven keresztül melyek lennének a célok. Ugye itt három éves programokról volna szó, általában a promóciós kampányok három évre terjednek ki, és így egy jobb képet, jobb betekintést kaphatnánk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatán van mit javítanunk. Javíthatunk ezen úgy, hogy az alapjogi aktust módosítjuk, és alapvető, konkrét, teljesítendő célkitűzéseket határozunk meg. Ebből látható, hogy melyek a parlament számára legfontosabb célok, és a bizottságnak ezek teljesítésére kellene szorítkoznia. Végezetül pedig ugye az Európai Bizottság különbséget tesz a belső piac és a harmadik országok piaca között, azt gondolom, hogy ettől csak merevvé válna a rendszer, éppen ezért mindent összesítettem. Szerintem egy, a fellépéseket úgy kellene rangsorolnunk, hogy ezek az unión belül és kívül is finanszírozhatóak. A promóciós kampányokat így nem zárjuk ki a piacon, és ezzel egyidejűleg, amit már említettem, a fogyasztókat, a harmadik országok fogyasztóit is tájékoztathatnánk arról, hogy milyen magas szintű követelményeknek tesznek eleget az európai termékek, tehát így csak alátámasztanánk azon erőfeszítéseket, amelyeket a termelők már tesznek Dióhéjban ezek volnának az észrevételeim, várom az önök véleményét, és végezetül még annyit mondanék, hogy kevés az időnk, 14-én a, a módosítók hat, betélesztésének a határideje, és remélem, hogy gyorsan meg tudunk állapodni az árnyékjelentéstevőkkel és önökkel is, bárkivel, akit foglalkoztat ez a jelentés, és szeretne a kidolgozásában részt venni. Köszönöm szépen. Kedves előadó asszony, először Ajusen asszony, utána pedig Meggénis asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, de talán először az tevőnek kellene, megadnánk, megadnom a szót a másik frakcióból. Én nagyon szívesen beszélek persze, de meghallgathatnánk őt is. Gracias, kollega, kollega. Köszönöm szépen, Ayuso asszony. La verdad es que el planteamiento... Az igazság az, hogy eh, az előadó álláspontja azzal kapcsolatban, hogy eh, a lehető legjobban fel kell gyorsítanunk a tempót annak érdekében, hogy eh, minél gyorsabban jóvá hagyhassuk ezt. Nos, ez a mi véleményünk is. Úgyhogy csak azt mondhatom, hogy mi is ezt szeretnénk. Az egész ciklus során ugye egy nagyon fontos reform foglalkoztatott bennünket, de azért nem szabad megfeledkeznünk más alapvető kérdésekről. Ugye a közös agrárpolitika reformja mellett az európai termékek promóciós politikája is nagyon fontos, és kidoborítja ugye az európai termelésnek ezt a hozzáadott értékét, hiszen itt nagyon magasak a minőségi standardok. Éppen ezért ez az eszköz, ugye a promóció nagyon, nagyon fontos. Reméljük, hogy képesek, legyünk, képesek leszünk ezt valóra váltani, hogy minél hamarabb alkalmazható legyen ez az eszköz. Korábbi viták során már lehetőségem nyílt arra, hogy a megállapíthattam azt, hogy a korábbi kételjeink lassan eloszlanak így. Például a költségvetéssel kapcsolatos kérdés, ugye Ránsz kollega már említette ezt a költségvetés emelése, ezzel kapcsolatban az volt a kételjünk, hogy az Európai Bizottság által említett ügynökséget közösségi forrásokból finanszírozzuk-e. A biztos is felszólalt itt a szakbizottságunkban, és említette, hogy nem erről van szó, hiszen végeredményben ugye ezen források forrásokkal, ezen források felett rendelkezhetünk majd, de ezt fontos volt tisztázni. Ami pedig a módosítókat illeti, gyakorlatilag ezek egészével egyetértek, egyetértek az általa felvetett aspektusokkal, de azért van néhány dolog, ami nagyon-nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy ezek ott kellene, hogy legyenek az anyagban. Például a bor bevonása nagyon-nagyon fontos, vagy például a társfinanszírozás kiterjesztése a több országot magában foglaló programokba, programokra, de úgy gondolom, hogy eh, az előadó eh, meghallgatta az aggájainkat, ezért eh, gyakorlatilag nem is nagyon tudok már mit mondani, csak azt szeretném még megjegyezni, hogy ha már itt van a bizottság, jó lenne megismernünk az Európai Bizottság álláspontját az előadó eh, dokumentumáról nem férhet kétség ahhoz, hogy eh, ha itt, az, e itt a szakbizottság mm, többsége jóvá hagyja ezt a jelentést, akkor az Európai Bizottsággal is könnyebb lesz az együttműködés annak érdekében, hogy elérjük a végső célt, hogy minél hamarabb alkalmazható legyen ez az eszköz. Köszönöm. Dziękuję pani poseł, przepraszam za zmianę kolejności. Köszönöm. Elnézést kérek a hibám miatt, és most Ayuso asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadó és az árnyékjelentéstevő hozzászólását is, mert az Európai Bizottság anyaga jó volt, ugyanakkor jelentősen javult azon jelentés által, amelyet az előadó elkészített, azt hiszem, hogy ez tökéletes, rámutat az összes hiányosságra, és a jövőre nézve nem lesz szükség sok módosító indítványra, hiszen gyakorlatilag az összes lényegi aspektusra kitért az előadó azon kérdésekre, amelyeket az Európai Bizottság nem vett figyelembe. Én mindössze a javaslat, a bizottság javaslat ötös cikkéhez készült módosítókra térnék ki. Ezek a támogatásra jogosult termékekre vonatkoz, vonatkoznak. Valóban ez komoly lehetőségeket rejt magában. Figyelembe kell vennünk valamit. Nem pusztán arra kell odafigyelnünk, hogy mi az európai kínálat, mint olyan, hanem más termékek is vannak, nem európai termékek, amelyeknek ugyanakkor többletértékük van az Európai Unióban, mint például az olasz kávé, vagy a belga csokoládé, és ezeket is ösztönöznünk kell harmadik országokban. Itt nem kifejezetten európai országokról van szó, de azt hiszem, hogy az európai termékek minőségét ott is ismertetnünk kell, hangsúlyoznunk kell ott az európai minőséget. Ezt szerettem volna kiemelni de még egyszer elmondanám, hogy nagyon helytállónak és kitűnőnek tartom az összes módosítót, és egyébként az egész jelentést is köszönöm. Pani poseł Martinez, bardzo proszę, dziękuję. Köszönöm szépen, és Meginis asszony következik. Köszönöm, elnök úr, megköszönöm az előadó munkáját először is. Egyetértek a módosítókkal, már ami a társfinanszírozást illeti. Úgyhogy ezt támogatjuk még azt is támogatjuk, hogy a tagállamok szálljanak be ebbe. Tehát, hogyha megvolt, ha már működtethetnek egy programot, akkor legalább legyen abba beleszólásuk, mielőtt azt a bizottság jóvá hagyja. Aztán a minőség kapcsán előfordul, hogy mi csak a, ugye a földrajzi um, eredet megjelölésre gondolunk, de ez az élelmiszerpiacnak csak kis százalékát fedi le. Nem tudom, hogy teljes mértékben foglalkoztunk-e az egyes tagállamok minőségbiztosítási rendszereivel, például Írországban komoly hangsúlyt fektetnek az olyan húsra, ami a lehető legkevesebb széndiokszid előállítása mellett készült birka húsra. És szeretném tudni, hogy lehetséges-e ezzel foglalkozni, hiszen most olyan közös agrárpolitikát fogadtunk el, amely több kívánalmat támaszt a gazdákkal szemben, és kisebb a költségvetés, tehát az biztos, hogy ennek megjelenik a hatása az egyes gazdaságok szintjén. Biztosítani kell a gazdáknak azt a lehetőséget, hogy az Európai Unión belül és kívül is eladhassák a termékeiket. Én például a kvóták eltörlésére gondolok a tej és tejtermékek piacán. Nagyon jó lehetőség ez most, hogy nagyon gyorsan és a lehető leghatékonyabban végighaladjunk a rendszeren. Mondom még egyszer, hogy minden módosított támogatunk, talán egyet fogok én benyújtani, de többet nem. Köszönöm szépen. Szerettem volna gratulálni az előadónak ezért a kitűnő munkáért. Az európai mezőgazdasági termékek kell kapcsolatos tájékoztatásról és promóciós kampányokról, főleg ebben az időszakban fontos ez, amikor a válság sújtja a mezőgazdaságot, és ezen túl kell lépnünk. Ezért eh, szeretem volna gratulálni, és támogatnám a szocialista árnyékjelentéstevőnket is, abban az értelemben, hogy ez egy jó jelentés, lesznek minden bizonyal módosító indítványok, amelyektől még jobb lesz, de megelégedéssel konstatálom az előadó álláspontját a arról a százaléknak az eltörléséről, amelyet az Európai Bizottság javasol, ugye a belső és a külső piacokra vonatkozóan. Aránytalannak tartom az Európai Bizottság javaslatát. Tudjuk, hogy a harmadik országokba való export fontos számunkra, de a belső piac bizonyos termékek vonatkozásában rendkívül fontos, és komoly potenciállal rendelkezik, amelyet mindenképpen fel kell tárnunk. Úgyhogy, kedves Eszter, azt mondanám, hogy messze menőleg támogatom a javaslataidat, és remélem, hogy az Európai Parlamentben a szavazás eredménye is határozott lesz, hogy az Európai Bizottságnak ez egy komoly jelzés legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, és Nikolson úr következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálnék az előadónak, és meg is köszönöm a jelentését. Mindenképpen támogatom azt a célt, hogy a mezőgazdasági termékek exportját maximalizáljuk, különösképpen mondjuk harmadik országbeli piacokra, Európai Unión kívüli piacokra, amelyek növekedési lehetőségeink vannak. Itt adhat hozzá, itt adhat elő hozadott értéket az EU, tehát ezt maximalizáljuk. Van egy aggályom. Garcia asszony jelentése egy picit talán eltérít minket eh, ebből az irányból. Korábban már elmondtam, hogy a bizottság javaslata véleményem szerint elég jó volt, de volt egy-két terület, ahol úgy gondolom, hogy azért a módosítókkal még javíthattunk volna a javaslaton. Hadd mondjam, hogy támogatom mindenképpen a bizottság javaslatát, már ami a finanszírozás 75%-át illeti, ugye a külső piacokra, tehát mondjuk egy 200 milliós költségvetéssel fent tudjuk tartani a jelenlegi információs és promóciós munkát, és növelni tudjuk a külső kiadásokat legalább 75%-ra. Nagyon fontos az is, hogy a nemzeti minőség biztosítási rendszerek ne kerüljenek, ne sodorjuk veszélybe. Nagyon sikeres kampányokat működtettünk például az én hazámban. Az volt a célunk, hogy javítsuk az exportot és a hozzáadott értéket, és ez tényleg működik. Én persze támogatom az előadónak azt a javaslatát, hogy világos célkitűzések legyenek a bizottsági munkaprogramban, és persze annak is tudatában vagyok, hogy mondjuk a feldolgozott mezőgazdasági termékek is nagyon-nagyon fontosak több tagállamban is. Tehát például a mezőgazdasági élelmiszeripar, tehát ami ebből kifejlődött a gazdasági válság óta, ez, a, ez az üzletág volt az egyik legstabilabb üzletág, és rengeteg munkahelyet teremtett az én régiómban is, tehát azt hiszem, hogy ez az ágazat, ez nagyon fontos szerepet játszik, és támogatni kell, úgyhogy tényleg be lehetne venni a rendeletbe a feldolgozott termékeket, az élelmiszeripari termékeket. Aztán, ami a szervezeteket illeti, a tagállami társfinanszírozás helyett, vagy a tagállami társfinanszírozás alternatívái lehetnek ezek. Nagyon őszinte leszek, és azt mondom, hogy hát egy picit aggódom, valami fajta veszélyt látok, igyekszünk ezt minél előbb a plenárisig eljuttatni, és lehet, hogy a nagy kapkodásban nem járunk el kellő óvatossággal. Én odafigyelnénk, mert ugye tudom, hogy mennyi időbe telnek a módosítások illetve mennyi időbe telik a fordítás, és így tovább. Én megígérem az előadónak, hogy segítek, de azt nagyon világosan megmondom, hogy nem támogatom azt, hogyha nem megoldható fizikailag, akkor nem fogom támogatni ennek a plenárisra való juttatását, hogy kapkodjunk, siessünk. Ezt most megmondom az elején. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Erre a kérdésre majd még visszatérünk, de Rubik úrnak adom meg a szót. Man Köszönöm, elnök úr, mondja Rubik úr. Nekem tetszik ez a jelentés, a frakció megbeszélte, és támogatni tudjuk. Azonban el kell mondanom még valami mást is. Gondolkodjunk el, mi ennek a jelentésnek a célja, mit szeretnénk elérni. Szeretnénk a termékeinket reklamálni, hogy a, reklámozni, hogy a belső piacon jól eladhassuk őket, vagy pedig az unión kívülre célozunk. Hát a reklámtevékenység nem lesz elegendő ehhez. Például, ha saját hazámat veszem, országot, akkor azt mondhatom, hogy elég jól fejlett a biogazdálkodás. A biokenyértől és túrótól kezdve rengeteg terméket állítanak elő, de hogyha valaki besétál az üzletekbe, akkor azt láthatja, hogy nem veszik meg a vásárlók ezeket a termékeket, nem azért, mert mondjuk a biotermékeknek a minőségében nem bíznak, hanem egyszerűen azért, mert nincs arra pénzük, hogy ilyen termékeket vásároljanak. A válság itt is megtette a hatását. Letország ugye már az eurozóna tagja, és most a statisztikákat, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az élelmiszer árak 3-4%-ot emelkedtek. Ugyanakkor az emberek jövedelme nem növekedett. Tehát persze mondhatjuk, hogy ez egy másik kérdés, de szerintem a parlamentnek jó lenne ezt a kérdést is figyelembe vennie. Nem elegendő a bizonyos termékek reklámozása, hogyha a belső piacnál maradunk az, elő, az eladások növelésére. Nézzük meg Kína példáját. Itt állami programok működnek annak érdekében, hogy a gazdasági jólétet javítsák, és ez az egész belső piacra hat. És mi történik ugyanakkor Európában? az állampolgáraink különböző panaszokat tehetnek a fogyasztóvédelmi szervezetekhez, és itt állunk ennyi különböző tagállamban, ennyi különböző szabályozással. És a gazdák támogatására is, hogyha visszatekintek, hát mi történik? A szupermarketek diktálnak, és ők határozzák meg az árakat, amilyen áron átveszik a gazdáktól a termékeket. Sőt, még dömping gyakorlat is van, tehát az biztos, hogy a termékek útja a gazdától a boltig igen különleges, legyen szó állati eredetű termékekről vagy növényekről, és nagyon sokan nem tudják befolyásolni a feltételeket, és nagyon sok kis gazdálkodó egyszerűen nem tudja még a megélhetését sem biztosítani. Tehát kérem, hogy figyeljünk oda ezekre a kérdésekre is, amelyeket itt megemlítettem, és így járjunk el, amikor a jövőre gondolunk. A közös agrárpolitika természetesen sok finanszírozást biztosít, és a következő finanszírozási időszakban alacsonyabb a finanszírozási szint, és közben mit teszünk? A reklám, költség, reklám költségvetést meg háromszorozzuk 200 millióra. Tehát még egyszer mondom, szeretném hangoztatni, hogy nem tudunk mindent elérni csak a reklámtevékenység erősítésével. Arról is gondoskodni, gondoskodni kell, hogy az árak olyan szintűek legyenek, hogy ezek a termékek a fogyasztóknak elérhetők legyenek, mert különben nem fogják megvásárolni őket. Köszönöm szépen. Most pedig, mondja az elnök úr, én is szeretnék egy-két dolgot elmondani. Mivel foglalkozunk most? Az információs és promóciós politikával foglalkozunk. Ez egyfajta export, támogatás, úgymond, és tényleg kapkodunk egy kicsit, sietünk, mint hogyha valami járvány ellen küzdenénk. Én mindig tartok azoktól a témáktól, amelyeket a parlamenti ciklus végén tárgyalunk, mert tudom, hogy nincs elég idő. Hát tudom, hogy most önök mosolyognak, hölgyeim és uraim, de tényleg ez a helyzet, hogy a bizottság ilyen kutyaszorítóba tesz minket. Megint a központi menedzsment ügyekkel foglalkozunk, hogy talán ez hatékonyabb, ez a beavatkozás, mondjuk egy terméknek a promóciója hatékonyabb, ezt az utat választjuk. Ugyanakkor a pénzösszegeket is növeljük, tehát a költségvetést is növeljük, ami jó, de a társfinanszírozást pedig korlátozzuk az egyes szervezetek előnyére, hogy ők kerülhessenek előnyösebb helyzetbe. Gondoljunk arra, hogy a gazdák, különösképpen az új tagállamokban, még nem szerveződtek meg a gazdák szervezetei gyerekcipőben járnak, hogyha mondhatom így. És ezért kell, hogy hangoztassam az aggodalmaimat. És ezeket figyelembe is kell venni, hiszen hogy adhatunk támogatást ilyen szervezeteknek, amelyek még gyerekcipőben járnak. A promóció nagyon fontos dimenziója az ügynek, de azt hiszem, hogy az akályai megalapozottak. Most pedig megadom a szót a mezőgazdasági főigazgatóság képviselőjének parancsoljon, és utána pedig az előadó következik még egyszer. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottság eh, látószögéből eh, szeretném megköszönni azt, hogy az Európai Bizottság eh, javaslatát a mezőgazdasági termékek megismertetésével és promócióval kapcsolatos intézkedésekről ilyen pozitívan fogadták. A bizottságnak a célja ezzel a javaslattal az volt, amit Csolos úr itt egy korábbi ülésen már kifejtett, de gyakorlatilag mondhatjuk azt is, hogy több hozzáadott értéket akarunk olyan adó fizetői pénzekért, amelyeket jobban szeretnénk felhasználni, egyszerűbb ellenőrzést, méltá- nagyobb méltányosságot szeretnénk. És ha megengedik, akkor a különböző módosító javaslatokról, módosításokról szólnék, és kifejteném, hogy az Európai Bizottság számos területen miért javasol egy másik utat. Először is, ami ezt a kérdést illeti, hogy a promócióval kapcsolatos intézkedéseket ugyanúgy kell -e kezelni a belső piacon, mint harmadik országokban. A bizottsági javaslat értelmében csak a harmadik országokban finanszíroznánk a az értékesítéssel kapcsolatos intézkedéseket. Ha a belső piacon is finanszíroznánk EU költségvetésből ilyen intézkedéseket, akkor ez gyakorlatilag azt jelenteni például, hogy a már említett belga csokoládé, amelyet ugye Belgiumban állítanak elő, és ugye ezen szerepel a belga eredet, és ezt finanszíroznánk az Európai Bizottság javaslata nem ezt tartalmazza, mert úgy gondoljuk, hogy ugyanez az euró jobban felhasználható, hogyha harmadik országokban használjuk fel az értékesítés ösztönzésére, nem pedig a belső piacon. És erre vezethető vissza az a logika is, hogy az források 75%-a kerülne a harmadik országokban az intézkedések támogatására. Tá, tájékoztatási kampányok szükségesek a belső piacon, de ha értékesítési intézkedések, értékesítés támogatását szolgáló intézkedéseket is alkalmaznánk, akkor ez versenytorzulást eredményezne. Ami pedig azt illeti, hogy milyen termékeket kellene támogatnunk, mindenki egyetérthet abban, hogy az EU szerződés egyes mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek szerepeljenek itt. Az Európa Bizottság azt javasolja, hogy a halat vegyük ki, mert a hal esetében máshol már szerepel egy támogató intézkedés, és nem szeretnénk ezt megduplázni. Az Európai Bizottság azt is javasolja, hogy a bor esetében ne támogassuk, kizárólag a borra vonatkozó értékesítés támogatását, mert erre máshol már 145 milliót fordítunk, de más termékekkel együtt támogatható a bor is. Továbbá a bizottság azt is javasolta, hogy nem csak az egyes mellékletben szereplő termékeket támogassunk, hanem olyan élelmiszereket is, amelyeket a tanács és a parlament által egy éve jóváhagyott listára helyeztünk. A módosító az arra törekszik, hogy nem élelmiszerek is, amelyeket ugye mezőgazdasági termékekből állítanak elő, ezek is támogathatóak legyenek. Hogy ez milyen messzire megy, ez teljességgel ismeretlen, hiszen elméletileg itt gyakorlatilag bőr kabátokat is lehetne támogatni. Ezek is elvégre olyan termékek, amelyeket mezőgazdasági anyagokból állítanak elő. A javaslat, hogy ilyen termékek támogatására csak 20%-ot fordítsunk, ez szerintünk az ellenőrzés szempontjából gyakorlati nehézségekbe ütközne, ugyanis nem egyértelmű egyáltalán, hogy hogyan értelmezendő ez a 20%-os korlátozás, és az sem egyértelmű, hogy kinek kellene ezt ellenőriznie, és hogyan. Ez pedig bonyolítana a bizottság javaslaton, ahelyett, hogy egyszerűsíteni azt. Többször említették azt a lehetőséget is, hogy válságos időkben, válságos helyzetekben támogassuk a tájékoztatást. A bizottság azonban tudatosan ilyen rövidtávú támogatási intézkedéseket nem helyezett kilátásba, ugyanis a tanács és a parlament nem régen jóvá hagyott erre vonatkozóan két intézkedést, ezeknek tárgya a rövid távra szóló támogatás, az egyik ugye a közös piacszervezésben, a másik pedig a horizontális rendeletben található. Ami pedig a finanszírozást illeti, a bizottság azt javasolja, hogy a nemzeti társfinanszírozási lehetőséget iktassuk ki. Hogy miért? Most azért, hogy méltányos helyzetet teremtsünk, ugyanis vannak tagállamok és vannak régiók, amelyekben egyszerűen nem áll rendelkezésre ez az összeg, nem tudják a nemzeti társfinanszírozási rátát teljesíteni, és az egyenlőség érdekében a nemzeti társfinanszírozást ezért kiiktatnánk. Azt javasolják, hogy a bizottság eredeti javaslata ugye 60% volt a KKV-kra vonatkozóan, és ezt eh, a javaslat 75%-ra emelni. Ezzel kapcsolatban praktikus eh, nehézségeket látunk, ugyanis a kis és középvállalkozások eh, általában a termelői szervezetek részét képezik, és az ilyen támogató intézkedések szempontjából a termelői szervezetek a partnerek, tehát itt is ellenőrzési nehézségek merülnének fel abban az esetben, hogyha 75%-ra növeljük ezt a százalékarányt. Egyébként úgy értelmezzük a javaslatot, hogy ez a 75% a, költs, a közösségi költségvetésből származna, aztán még 20% származna a nemzeti forrásokból, vagyis így a támogatási arány a normális támogatás esetében 95% lenne a KKV-któl származó termékeknél, vagyis sokkal magasabb lenne a szubvenció, mint a jelenlegi szabályozás értelmében. Az Európai Bizottság pedig arra következtetésre jutott, hogy az intézkedések minőségét a kedvezményezett gazdasági szereplők szavatolnák, viszont ha ilyen magas támogatási rátáig megyünk el, akkor nagyobb a kockázat annak, hogy ez a minőség már nem biztosítható. És végezetül az Európai Bizottság azt javasolta, hogy egy kiírás kerülne sor évente. Ez összhangban van más támogatási programokkal is. Évente egyszer van egy kiírás, egy pályázat, és így gyakorlatilag egy évre szól a stratégia is. A bizottság úgy gondolja, hogy az igazgatás szempontjából ez egyszerűbb, hogyha évente kétszer, akkor kétszer van kiírás, akkor kétszer kell ellenőriznünk is. Az egy évre szóló programok esetében azonban ha azonosítjuk a gazdasági szereplőket, akkor közösen lehet őket értékelni, és így tudjuk a stratégia megvalósítása szempontjából a legjobb projekteket kiválasztani, és az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy így jobb többletértéket, hozzáadott értéket kapunk az adófizetők pénzért. Ezek lettek volna az észrevételeim, az Európai Bizottság észrevételei. Köszönöm szépen ezt az alapvetően pozitív fogadtatást, amelyben a bizottság anyagot részesítették. Köszönöm. Tak, zasadniczo. Bardzo dziękuję. Köszönöm. És most pedig újra raportőrnek adom a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek a hozzászólását is. Van egy eh, spanyol mondás, amelynek értelmében ugye lassan jár, tovább érsz. Ezt azért mondom, mert ugye Nicholson úr hozzászólása alapján valóban fontos, eh, hogy a dolgokat eh, higgadtan és átgondoltan tegyük, nem az a célunk, hogy elsőként érjünk a célegyenesbe hanem jól kell a munkánkat elvégeznünk, főleg eh, a jelenlegi időkben. Ugye említették, hogy az a dokumentum, amelyet előterjesztettem, ez jó volt, többen említették, hogy tetszett nekik, egyetértenek vele. Mm, jó lenne, ha tudnák, érdemes tudniuk, hogy eh, kevesebb, mint 8 hét alatt eh, készítettem elő, és ott volt közte még a karácsony is, tehát lehet még szorosabb menetrenddel dolgozni, persze az embernek a szabad idejét kell feláldoznia, és dolgoznia kell akkor is, amikor amúgy pihenne. A szándék persze az, hogy folytassuk a minőség érdekében a, ezt a munkát, de hogyha még kevesebb idő alatt tudjuk ezt keresztülvinni, az csak jó. Tehát így kívánom folytatni a munkát. Nikolson úr tett egy nagyon érdekes megjegyzést ugye a százalékokra vonatkozóan hogy mennyi pénzt kell a harmadik országok felé fordítani, vagy a belső piac felé. Ugye említettem, hogy én nem dolgoztam ki erről javaslatot. Úgy gondolom, hogy a legészszerűbb az lenne, hogy várjuk meg a kollégák javaslatait, hogy ők, illetve a különböző frakciók milyen irányba szeretnék elmozdítani ezen a százalék arányokat, és aztán állapodnánk meg, kompromisszumot dolgoznánk ki, amennyiben ez lehetséges, hogy a lehetőleg szélesebb körül legyen a konszenzus. A költségvetés mely részét fordítjuk a belső piacra, mely részét a harmadik országokra, mert említettem már, hogy valóban a jelenlegi piac, ez ugye a belső piac, de az is igaz, hogy a komoly lehetőségek a harmadik országok piacain vannak. Tehát várom a módosító indítványokat, hogy meglássuk, milyen konszenzust tudunk kidolgozni, milyen kompromisszumokat. Azt szeretném, hogy ezek alapján dolgozzuk ki, ezek alapján bővítsük a javaslatot. Rubix kollega kérdezte, hogy mi a, mi a célunk. Hát a célunk az értékesíteni a termékeket az unión belül és kívül is. Az agrár ágazat, az állattenyésztési ágazat, a mezőgazdaság célja ez, eladni a termékeiket, és ehhez kell ez az eszköz, és arra kell gondolnunk, hogy globálisan hogyan tudjuk jobban értékesíteni a termékeket. Nem szabad csak olyan célokat szem előtt tartanunk, amelyek korlátozottak. Nagyon fontos az, hogy a harmadik országok piacai megismerjék az európai termékek hozzáadott értékét, de az európai fogyasztóknak is ezt kell, az európai fogyasztókkal is ezt kell megismertetnünk. Korábban ugye azt említettük, hogy az volt a legfontosabb, hogy az európai fogyasztók is megismerjék az európai márkákat, és tisztában legyenek azzal, hogy ezek milyen magas színvonalat képviselnek. Tehát azt kell szem előtt tartanunk, hogy a termékeket eladni szeretnénk az Európai Unión belül és kívül is. Tehát számomra ez a legfontosabb. Az Európai Bizottság képviselője azt mondta, hogy két pályázat vagy egy, miért akartuk azt, hogy kettő legyen az egy helyett. Úgy gondolom, hogy ez egy stratégia, egy stratégiát kell szem előtt tartanunk, egyértelmű célokkal, egy három éves időszakra nézve, mert ugye így működik a marketing és a reklám ágazata, és hogyha egy pályázat lenne, akkor ez számára egyszerűbb. Hát az ágazat kettőt szeretne évente, kettőt kér, úgyhogy azt hiszem, hogy itt Inkább egy eljárásbeli kérdésről van szó, mint politikai problémáról. Mi az, ami könnyebben megvalósítható, mi az észszerűbb itt? Úgy gondolom, hogy megállapodásra kell törekednünk, inkább technikai kell, hogy legyen ez a megállapodás, mint politikai, hiszen politikai szempontból ami fontos, az a termékeket eladni. A támogatásokkal kapcsolatban ugye említették, hogy a közös piacszervezés számára kellő forrásokat különítettünk el. Nem akarok ellentmondani az Európai Bizottságnak, de hogyha kellő eszközeink lennének, illetve kellő eszközeink lettek volna a múlt az európai országokban, akkor az ekkoli esetből nem lett volna egy ekkora botrány, mint amekkora kikerekedett belőle, és az ágazat időben és megfelelő módon kapott volna támogatás, de nem ez történt. És ez az első alkalom, hogy az Európai Bizottság nem akar élni egy olyan hatáskörrel, amelyet az Európai Parlament akar rá ruházni, de a bizottságnak ezt jobban meg kellene fontolnia szerintem, hiszen egyfelől megadjuk számukra azt a lehetőséget, hogy gyorsabban reagáljanak, tehát ez nagyobb hatalmat jelent a problémák megoldása érdekében, és azt hiszem, hogy ez az eszköz egyébként szükséges is így ugyanis ezen piaci válságokat jobban tudjuk kezelni. És a minőségi eszközök szempontjából nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy amit el akarunk érni ezzel a dokumentummal, az az, hogy eladjuk a termékeket, és az európai imidzset, európai minőséget és az európai szabványokat az egész világon, az unión belül és azon kívül is. Figyelembe véve, hogy vannak már nemzeti programok, kielégítő nemzeti programok, amelyek által támogatni lehet, ösztönözni lehet a nemzeti márkákat. Most helyezzük a hangsúlyt erre a dokumentumra, itt európai márkákról van mindenek előtt szó. Persze a nemzeti márkákat sem szeretnénk lebecsülni, de azoknak a finanszírozása már biztosított a nemzeti programokból. Ezt szerettem volna elmondani, azt hiszem, hogy egy dologról sem feledkeztem meg. Nagyon örülök a hozzászólásaiknak és a támogatásuknak, akik támogatásukról biztosítottak. Várom a módosító indítványainkat, és 14-e után elkezdünk majd dolgozni a megállapodás érdekében, hogy a szavazáson itt majd kellő támogatást kapjunk ahhoz, hogy tárgyalhassunk a tanácssal és a bizottsággal. Köszönöm. Dziękuję pani poseł sprawozdawcy. Tak jak pani poseł powiedziała piątku 14 lutego. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje e, február 14-e péntek dél. A jelentést pedig március 18-án, és aztán áprilisban, e, március 18-án tárgyaljuk, áprilisban kéne a plenárisra vinni. Azt gondolom, hogy ezzel ezt itt most be is fejezhetjük. Holnap reggel 9 órakor kezdünk sikerült időben, sőt 15 perccel korábban befejezni. Köszönöm.